A következő napi rendi pontunk az emberi jogsértések, demokrácia és jogállamiság témájához tartoznak. Az első ezek közül ehm, Kenya, illetve Omar al-Bashir szudáni elnök letartóztatásának megkiúsulása. Az első hozzászóló tanok kollega másfél percben. Sudan has been indicted. Szudáni Albasír eh, elnököt a Nemzetközi Büntetőbíróság eh, népírtás és emberiség elleni elkövetett bűncselekmények miatt adta kellene az elfogatási parancsot Törökországnak is eh, a tavalyi ankarai meghívását vissza kellett vonnia a bíróság döntése miatt. A kenyai elnök azonban az új kenyai alkotmány kérdetésnek alkalmából meghívta Omar al szudáni elnököt a kenyai koalícióban jó néhány miniszter nem örült Omar al jelenlétének, azonban a kár visszafordíthatatlan. Kenya emiatt most nagyon sötét címen tűhet fel e, e, Afrikában, a demokrácia és az emberi jogok védőjeként már többet nem tűnhet fel. Éppen ezért furcsa az, hogy Kenya a Nemzetközi Bírós, bíróság e, aláíró feleként, tagjaként nem tartja be a kötelességeit, azonban fel kell szólítani Kenyát, hogy akár az három évvel ezelőtt tette választások után, amikor együttműködött a bírósággal, hasonlóan járjon nem az Omar al esetben is. Köszönjük. Sáke asszony másfél percben következik. Thank you, Madam President. Um, Commissioner. Köszönöm. Biztos asszony kollégák, Kenya, akárcsak a többi közép-afrikai ország fontos partnerünk, kereskedelmi és emberi és egyéb ügyekben a Nemzetközi Büntető Bíróság statútumának négyes pontjában, illetve az Afrikai Unió alapokmányának négyes pontjában is lefektetésre kerültek az emberi jogok tiszteletben tartásának kötelezettségei. A kereskedelmi, illetve fejlesztés politikai együttműködésünk egyik alapfeltétele kenyelvál az emberi jogok tiszteletben tartás, illetve a Nemzetközi Büntetőbíróság szabályának betartása. Sajnálatos tehát, hogy Omar al-Bashir meghívást kapott Kenyába az augusztus 27-i ünnepségre, főként mivel a Nemzetközi Büntetőbíróság népírtás vágyával már elfogadási parancsot adott ki ellene. Kenyának kötelessége lett volna letartóztatni, ami kenyai földön tartózkodott, ezt nem tette, ez komoly probléma, ez azt jelzi, hogy a kenyai kormányzat nem elvesztette hitelét, az aláírt szerződések feltételeit nem tartja, éppen ezért a büntetlenséget mi nem tűrhetjük, a saját normáinkhoz ragaszkodnunk kell, és nem szabad azt hagynunk, hogy Afrikában büntetlenül utazgasson egy nemzetközi büntetőbíróság által elítélt elnök, ezért a római statutum betartására kell kényszeríteni Kenyát megfelelő intézkedésekkel. Köszönöm, Biller asszony, következik. Tisztelt elnök asszony, a Nemzetközi Büntető Bíróság konferenciáján Kampalában egyértelműen kiderült az, hogy ez a bíróság csak akkor tudja teljesíteni feladatait, hogyha őt a tagállamok támogatják, ugyanazok, akik a római jegyzőkönyvet aláírták. Az EU tagállamait is folyamatosan emlékeztetni kell mindenre, hiszen a félelem a diplomáciai nehézségektől és a politikai hátrányoktól akadályozza a konzekvens cselekvést például a gyanús háborús bűnösök letartóztatásában. Az állásfoglalásban a kenyai kormány magatartását kritizáljuk, aki meghívta Albasírt az országban, és nem tartóztatta le elfogató parancsolt háborús bűnökség, háborús bűnök elkövetése miatt Basír ellen, és ezzel Kenya nemzetközi szabályokat sértett, Nagyon fontos lett volna, hogyha a szolidaritás az afrikai országok között erőteljesebb, nem jó jelez a több millió afrikai számára, akik a Basír elnökség alatt elkövetett kegyetlenségek miatt szenvedtek, illetve Afrika más országaiban kegyetlenségek áldozatai lettek. Az áldozatok és családtagjaiknak igazságra van szükségük, és fontos, hogy ezeket a bűn, bűnösöket felelősségre vonjuk. Ezen kívül el kell ítélni azt, hogy az Afrikai Unió nagyon gyakran tagadta meg Basir elfogatását, és tagországainak egy téves szolidaritást ajánl. fontos lenne egy olyan kormányzást megvalósítani, amely a nemzetközi szabályokat veszi figyelembe Afrikában. Csalódást okoz az, hogy az Afrikai Unió megtagadta a Nemzetközi Büntető Törvényszék regionális irodájának létrehozását Addis Abebában. A bizottságot továbbra is felszólítjuk arra, hogy ezt a témát tovább taglalja, hiszen nem működött eh, együtt az Afrikai Unió a Nemzetközi Büntető Törvényszékkel, és a következő EU-afrikai csúcsrálkozón ezt tűzze napirendjére. Köszönöm. Uh, Köszönjük, Vörzsi asszony, két és fél percben következik. Köszönöm, elnök asszony. A jelenlévők közül azt hiszem, hogy mindannyian sajnáljuk a kenyai döntést, és az arablig álláspontját, hogy nem eh, hajtják végre az Omar al-Bashir elnök ellen kiadott elfogadási parancsot, amelynek eh, népírtás vágya miatt kell szembenéznie. Büntetlenül eh, Grasszele Afrika szerte Omar al-Bashir, pedig a, mi azt várjuk, hogy világszerte ugyanazon normák szerint ítéljünk meg, és el mindenkit a nemzetközi egyetműködés eredményeképpen állt fel a Nemzetközi Büntetőbíróság, de sok még a tennivaló, ehm, amíg valóban mindenhol végrehajthatóak lesznek az ő döntései, ítéletei. Hitelesebbek lennénk, hogyha például Amerika ehm, nem vonta volna ki magát a Nemzetközi Büntetőbíróság hatája alól. A nemzetközi közösségnek felelőssége van Afrikával szemben, felelősséggel tartozik Afrikával szemben. A kettős mércét nem alkalmazhatjuk, nem lehet más szabályokat alkalmazni Afrikára, mint az európai vagy más nyugati országokra. Sajnálatunkat fejezzük ki, amiatt, hogy Nemzetközi Büntetőbíróság döntését nem hajtotta végre Kenya, igazságot mindenkinek, mondjuk újra éljenek bárhol Európai Unión belül vagy kívül. De ha először a saját házunk táján teszünk rendet, akkor tudunk példával elől járni, akkor tudjuk az egyetemes emberi jogokat garantálni. Éppen ezért üdvözlöm azt, hogy a parlament a romák elleni hátrányos megkülönböztetést elutasította, méghozzá nagy többséggel, és a Franciaország által foganatosított intézkedéseket elítélte. Elnök asszony, itt az ideje, hogy a szavakat tettekre váltsuk, ha hitelesek akarunk maradni. Köszönjük, Berman úr, két percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. nem sok okunk van arra, hogy elhiggyük azt, amit mondanak ezeket a szervezetek. A 21. század is sajnos a háborúk évszázada, a jugoszláviai bíróság lassan befejezi a munkáját, de újabb okok vannak <clears throat> tribunálisok megnyitására. Nürnberg óta gyakorlatilag nem létezik igazán független Nemzetközi Büntetőbíróság, csak a jéghegy csúcsát a legnagyobb gazfickókat kapják el. Jó lenne, hogyha megerősítenénk a Nemzetközi Bíróság tekintélyét, jogalapját, hogy hozzájárulhasson a népek közötti megbékéléshez. És a jövőben elrettentő ítéleteket hozzon olyanokkal szemben, akik népellenes bűncselekményeket hajtanak végre, mint például Omar al-Bashir is. Nem feltételezhetjük azt, hogy nem beszélhetünk demokráciáról addig, amíg vannak olyan országok, ahol folyamatosan lábbal lehet tiporni az emberi jogokat. Ahogy Vázsár kolléga is elmondta, Barack Obama elnök együttműködésére is szükség lenne, hogy megteremtődjék az a fajta jogi keret, amely alapján az ilyen bíróságok működhetnek. Kellen úrnak adom meg a szót egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. A ma előttünk fekvő téma az, hogy az emberiség elleni bűncselekményeket el lehet a gyakorlatban konkrétan ítélni. Amár al sírt, ilyen bűncselekményekkel vádolja a Nemzetközi Bíróság, Büntetőbíróság, és elfogató parancsot adtak ellene. Kérdés, hogy van-e elég politikai akarat és együttműködési képesség bennünk ahhoz, hogy az ilyen ö, népírtókat bíróság elé állítsuk. Sajnos a kenyai kormány, amikor ott járt náluk Omar al-Bashir, elmulasztotta az elfogásának lehetőségét. A kenyai miniszterelnök elismerte, hogy hiba volt talán fogadni őt, Kenya nemzetközi kötelezettségvállalásainak ellentmond. Az Afrikai Unió országai most már úgy néz ki, hogy csatlakoznak a nemzetközi erőfeszítéshez, és hajlandók lassan Omar al-Bashir ellen kiadott elfogató parancsot legalábbis elismerni. Örülök annak, hogy egyhangulag szólunk mi is ma itt, és mindannyian úgy gondoljuk, hogy Omar al-Bashirt a Nemzetközi Büntetőbíróság elé kellene állítani. Köszönöm. Most az egyes politikai frakciók nevében következnek a felszólalók. Először is

Az a kísérlet, miszerint a két alternatíva egymással összeegyeztethető, nem vállalható. És az, hogy mivel szomszédos országról van szó, csak ezért hívták meg Basist, ezt, ezt sem tudjuk elfogadni. A hatóságok azon országok hatóságai, akik aláírták a római statútumot, egyértelműen be kell, hogy tartsanak bizonyos szabályokat. Nem lehet úgy tenni, mintha valaki üldözni a bűnösöket, közben pedig nem ezt teszi. Köszönöm szépen, Üldenberg képviselő másfél percben parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. A történelem megmutatta azt, hogy a háborús bűnösöket is eléri egyszer az igazságszolgáltatás, még akkor is, hogyha a folyamat elején megpróbálnak ebből kibújni. Adolf Eichmann 15 éves üldözés után került letartóztatásra Argentínában. És azt gondolom, hogy ugyanez a sors vár a szudáni elnökre, Al-Bashirra, aki etnikai tisztogatásokért tehető felelőssé, és régóta elfogadó parancson érvényben állna. Mit tehet az EU? Mindez ellen azt gondolom, hogy a római statutumot aláíró régen is nyomát gyakorolhat hiszen ez képezi a törvényszék munkájának alapját. Augusztus 27-én új alkotmányt bocsátott ki, és azt gondolom, hogy el kell ítélnünk azt, hogy bárki visszatérhet büntetlenül az országba. Az EU főképi, külpolitikai főképviselőjének is gyomást kell gyakorolnia, és a kutonúi megállapodást is fel kell használni arra, hogy végre elfogják Albasét. Köszönöm, Rész asszony egy percben parancsoljon az ALRA képviseletében. Köszönöm, elnök asszony. Kenya vendégül látta, hívta és látta Omar al-Bashir szudáni elnököt augusztusban. Ennek aprópóján kell egy-két alapelvet újra leszögeznünk. Kenya, mint minden ország, a nemzetközi jog keretein belül kell, hogy működjön, éppen ezért foganatosítaniuk kellett volna a letartóztatási elfogadási parancsot, ezt nem tették pedig az emberiségen elkövetett bűncselekmények és népírtás vágyával adta ki a Nemzetközi Büntető Bíróság ezt az elfogadó parancsot. Több százezer ártatlan ember életét követelt ez a konfliktus, amelyben eh, vastagon benne volt Omar al eh, elnök is. Az Afrikai Unió tagjait arra kell, hogy felszólítsa a tagjait, hogy hajtsák visz végre a Nemzetközi Büntetőbíróság által kiadott elfogadási eh, parancsot Catherine Ashtonnak, pedig eh, eh, figyelemmel kell követnie ennek a, ezt az ügyet. Október végén kerül sor Libiában a következő csúcson, ahol ezt föl kell vetnünk újra. Köszönjük az EFT frakció nevében, kérdés Pászka úr skutočnosť že prezident. köszönöm szépen az a tény hogy omar al bashir szudáni elnök szabadon utazgat afrikában e, és a közel keleten annak ellenére, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogadási parancsot adott e, ki ellene, népírtás vágyával, emberiség ellen elkövetett bűncselekmények miatt, háborús bűnök miatt, és még e, sorolhatnám, amelynek több millió, vagy több százezer, több millió ember áldott eset áldozatul. Ez tehát jól mutatja, hogy az afrikai országok közül jó néhányan nem veszik komolyan a kötelezettségvállalásaikat, illetve a civilek, az ártatlan civilek ellen elkövetett bűncselekményeket jobban tolerálják, úgy tűnik, mint mi Európában. Az Arab Liga sem hajlandó együttműködni a Nemzetközi Büntetőbírósággal, ami jól mutatja, hogy ezen országok közül jó néhányan úgy vélik, hogy Al-Bashir elnök tettei nem olyasmi, ami miatt a bíróság ellene, elé kellene őt citálni. Úgy tűnik, hogy vannak még országok, ahol emberek millióinak legyilkolása teljesen elfogadható tett, csak azért, mert mondjuk nem elégedettek a kormányzattal, vagy az állammal. Kollégák, hogyan nyújthatunk segítséget, pénzügyi vagy egyéb segítséget ezen országok számára, amik így gondolkoznak, le kellene inkább velük ülni egy asztalhoz, és egyszer s végre tisztán elmondani, hogy számunkra elfogadhatatlan, hogy ezt ők tolerálják, és ameddig ez az álláspontjuk, addig sajnálatos módon nem tudunk továbbiakban segítő kezet nyújtani. Nekik elfogadhatatlan és hihetetlen, hogy így nehéz időkben az európai adófizetők pénzét olyan országokba csatornázzuk, amelyek nem működnek együtt a Nemzetközi Büntetőbírósággal. Köszönöm, Korhal asszony, egy percben. Köszönöm, elnök asszony mint a nemzetközi, a nemzetközi büntetőbíróságnak gondoskodni kell arról, hogy nemzetközi kötelezettségét valamennyi ország betartsa. Ide tartozik az Amar al-Bashir ellen kiadott elfogató parancs végrehajtása is. Ennek a végrehajtása a nemzetközi jog alapján egyértelműen kötelező. 2007-ben 2007 óta. Béke megállapodás van, megállapodás van Szudánnal, és Szudán is köteles ezt végrehajtani. Történt már, egyszer Darfurban olyan katasztrófa, amelyet el kell kerülni. Az EU-nak különösen feladata az, hogy az akkor megkötött béke feltételei alapján járjanak el a felek, és az akkor tervezett béke folyamat tovább haladjon. Köszönöm, megadom a szót Szonik úrnak. Prede úrnak. A kenyai kormány, amikor az alkotmányt kihirdette, meghívta Omar al elnököt, és sajnos nem tartóztatta le, Kenya pedig számos szervezetnek is, így a római statutumnak is tagja, és köteles lenne a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogató parancsát végrehajtani, különösen mivel a biztonsági tanács is a Darfuri helyzet kapcsán kimondta azt, hogy minden országnak kötelessége együttműködni az ICC-vel. A kenyai külügyminiszter erre azt mondta, hogy azért nem kíván együtt működni az ICC-vel, meg az EU-val, mert szerinte ez nem kötelessége a nemzetközi jog szerint, értelmezés kérdése ez, szerintünk azonban az lenne. Különösen ilyen emberekkel szemben, akik szörnyű bűncselekményeket hajtanak végre. Szani Kúr kap most szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Fontos, hogy a kenyai kormányjal szemben kifejezésre juttassuk azt, hogy nem támogatjuk a magatartásukat, és megengedhetetlen az, hogy a szudáni elnököt, Álbasírt a Nemzetközi Büntetőtörvényszék keresi, már egy második elfogató parancs van, -e, van ellene kínzás miatt, és Kenya mégsem tartóztatja őt le. A római statutumot Kenya aláírta, és kötelező Kenya számára ennek a személynek a letartóztatása, illetve amennyiben az országba beutazni akar, úgy ennek a megtagadása. Felhívom arra a figyelmet, hogy minden afrikai országnak be kell tartania a római statutumban foglaltakat, és különösen a háborús bűnösöket. A háborús bűnösek nem maradhatnak büntetlenül, hanem a prágai, a prágai büntető törvényszék kerékel kell állniuk. Köszönöm, mondja az elnök, áttérünk a spontán felszólalások körére, sokkal több kérés érkezett hozzá, mint amennyire időnk van. Minden politikai frakció képviseletében egy valakinek tudom megadni a szót, és kérek mindenkit arra, hogy szigorúan tartsa be a hozzászólási időt, amennyiben nem úgy a kalapácsot vagyok kénytelen használni. Először Mikolásik úrnak adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az alkotmány ünneplése nyugati stílusban a függetlenség óta az egyik legfontosabb eh, esemény az 1960-as évek óta. Ezt azonban eh, Albasír jelenléte tönkreteszi, hiszen őt népírtás eh, és az emberiség ellen elkövetett bűncselekmények miatt körözik. Kenya meghívta ezt az elnököt, és ezzel azt mutatja, hogy nem tartja tiszteletben a demokrácia alapelveit. Kenya hozzáállása, nemzetközi vállalásait, kötelezettségeit illetően nagyon aggasztó, és azt gondolom, hogy fontos, hogy Kenya kiálljon a politikai eh, elképzelései mellett, és a római statutumnak eleget tegyen. Köszönöm szépen, Gomes asszony parancsoljon. Este Parlamento, a Comissão, o Conselho e os governos europeus devem. Köszönöm. A bizottságnak, a tanácsnak és a parlamentnek el kell ítélniük Kenya magatartását, és azt a tényt, hogy egyáltalán meghívta a szudáni elnököt, annak ellenére, hogy nemzetközi elfogató parancs van eh, hatályban ellene, hiszen ő az emberiség ellen eh, követette bűncselekményeket, és ezzel eh, Kenya nem csak, hogy nem tartotta be a nemzetközi kötelezettségeit, a nemzetközi büntetőtörvényzékkel szemben, hanem a kotonai megállapodást is megsértette. A kenyai hatóságok ezzel károsították a nép érdekeit. Afrikában és a világon azon kell fáradozni, hogy olyanok, mint Elbesít, nem okossanak szabad lábon. Az Afrikai Uniónak és az Arab Uniónak együtt kell dolgozniuk, de a jelenlegi magatartás elfogadhatatlan Kenya részéről. Köszönöm. Rouva puhemies, kansanmurha on vakava rikos. Súlyos bűncselekményről van szó. Az elkövetők és a tervezők fontos, hogy bíróság elé álljanak. Az Európai Uniónak a jövőbeni találkozók alkalmával az Afrikai Unióval nagyon fontos, hogy napirendjére tűzze az emberi jogok védelmét. Több százezer emberről van szó, akik népírtás áldozataivé válnak. Nagyon fontos, hogy ezeket, illetve váltak, hogy ezeket az eseteket megvizsgáljuk. A nemzetközi elfogató parancs fontos, hogy megvalósuljon. A nemzetközi büntetőtörvényszék elfogató parancsa, és a tagországoknak e- segíteniük kell ezt, kell ezt a munkát. Köszönöm szépen. Végül pedig Obermeier úr. Köszönöm szépen, elnök asszony! Az ENSZ regionális információs központját 2004 eh, óta támogatja, és az Afrikai Unióban a biztonsági eh, struktúra mindig is fontos volt, 300 millió euróval támogatták ezt. Ehhez azonban kell az, hogy a válság eh, térségében együtt dolgozzanak az érintett országok is. Líbiával megállapodás született arról, hogy nem um, adják ki a szudáni elnököt. Ez nem túl elegáns, tulajdonképpen arról van szó, hogy a magas rangú képviselő félreérthetetlenül ki kell, hogy nyilvánítsa azt, az Európai Unió csak akkor ad pénzt az Európai Uniónak, hogy az Európai Unió és az Arab Liga országai is együtt működnek a Nemzetközi Büntető Törvényszékkel. Köszönöm. Now it's time for the Commissioner to respond. Thank you very much. Biztos asszony. The Rome... Köszönöm, elnök asszony. A római statútum nagyon fontos eszköz a nemzetközi közösség kezében arra, hogy ne úszhassák meg az emberiség elleni bünteteket büntetlenül sehol. A római statútum, a Nemzetközi Büntető Bíróság mindig fontos szerepet kap a partnerországokkal folytatott párbeszédben. A kotonói megállapodás is hozzájárul ahhoz, hogy a nemzetközi szintéren is biztosítsuk az igazság érvényesülését. Ezért aggodalommal vesszük tudomásul, hogy Albasír elnök ellen kiadott elfogadási parancs nem végrehajtására, vagy végre nem hajtására szólította fel az Afrikai Unió tagjait. Kenya meghívta az új alkotmány kiirdetési ceremóniájára E, és nem tartóztatta le, ami megint csak aggodalomra ad okot. Az unió hivatalos álláspontja az, hogy Kenyának jogi és politikai kötelezettségeinek eleget kell tennie, a Nemzetközi Büntető Bíróság és a Római Statútum rendelkezéseit tiszteletben kell tartania, és az ENSZ e, BT vonatkozó határozatait is végre kell e, hajtani. a választások utáni eh, erőszakos cselekményekben érintettek büntetlenségét el kell eh, kerülni, amelyről a hivatalos uniós kenye párbeszédben is eh, rendszeresen tárgyalunk. Múlt héten járt a Nemzetközi Büntetőbíróság képviselője Kenyában. Reméljük, hogy Kenya a nemzetközi ügyekben is eleget tesz majd a kötelezettségeinek. Az augusztus 27-én Catherine Ashton főképviselő és alelnök szóvivője adott egy nyilatkozatot, elítélve Kenya lépéseit, illetve az Európai Unió kenyai delegációja is a kormányzat felé kommunikálta az unió álláspontját, tegnap ezt hivatalosan is megtették. A fő képviselő asszonynak pedig természetesen további fogom az önök eh, kérését, miszerint a következő EU-Afrikai Unió csúcson eh, napirendre kerüljön ez a kérdés. Köszönöm. Thank you very much. Köszönjük szépen biztos asszonynak, ezzel ezt a vitát lezártnak tekinthetjük. A vitát követően fogunk szavazni ma délután. A következő napi rendi pont, emberi jogok